Hello, guten Tag. Jó napot kívánok! Megnyitom az ülést. Van-e a napi rendel kapcsolatos felvetésük, ellenvetésük? Úgy tűnik nincs. Akkor a másik napi rendi pontnál tartunk már. A követ, az előző ülési jegyzőkénvének elfogadása a az ülés végéig jelezzék, ha ezzel kapcsolatban van felvetésük, ellenkezősebben elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet webstreamingen, televíziós közvetítés folyik az ülésünkről, ezt szeretném tudatni önökkel, meg azt is, minden hivatalos nyelven bolgár, cseh, ész, szlovák, litván, lett, máltai, portugál, svéd nyelvek kivételével folyik a, a hivatalos tolmácsolás. Négyes napi rendi pont. az EU külső ö, szolgálatának kulturális dimenziói. A Lisszaboni szerződés és az UNESCO 2005-ös egyezménye foglalkozik a kulturális sokszínűséggel. Ezt az Európai Bizottság az Európai Unió részéről is megjeleníti minden szakpolitikában, egy mainstreaming módszertan alapján, azt gondoltuk volna, hogy a külügyi szolgálatunk felállítása jó alkalom lehet arra, Kérhetem-e önöket, hogy kicsit csendesebben legyenek? Nos, azt gondoltuk, hogy a külügyi szolgálat felállítása kiváló alkalom lehet arra, hogy a kulturális vetületeket kidomborítsuk a külügyi szolgálat működése terén is. Ez a szakbizottságunk ezért egy saját kezdeményezésű jelentés megírása mellett döntött. Sáke asszony vállalta magára ezt a feladatot. Az a tervünk, hogy december 9-én húzzuk meg a módosítók benyújtásának határidejét. Ha ma este Mm, oda jutunk, hogy túl sok módosító lehetősége merül fel, akkor ezt esetleg újra meg kell tárgyaljuk. Ugye, hogy eleven is elsősorban elég pénz a külügyi szolgált fajtására, hogy időben beinduljon, akkor úgyis januárig is várhatunk mindezzel, de majd meglátjuk. Megadom Sáke asszonynak a szót, a jelentés megvan a hivatalos nyelveken, kérem, hogy Marika vezess elő. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, részletes bevezetést köszönöm szépen, mindenkit köszöntök a kollégákat, a bizottságot, a tanácsot és az NGO-kat, akik mind hozzájárultak ehhez a dokumentumhoz. Ez egy nagyon fontos és lényeges téma most, hogy a külügyi ö, tevékenységek szolgálatát megalakították, és ugye a kultúra, kulturális szakbi, szakbizottság nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik munkájában a külszolgálathoz. A kérdés az, hogy hogyan lehetne optimalizálni és a mainstreaminget megvalósítani ezen a területen. Ami a költségvetést illeti, tekintettel arra, hogy a kulturális programok részét képezik egy csomó EU programnak, abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy nem is kell kérni további pénzeket, hanem stratégiailag hatékonyabban kell felhasználni ezeket a pénzeket. Tehát néhány elemét érinteném a jelentésnek. Nagyon ne, nehéz volt az összes felmerülő, az első tervezetben felmerülő kérdést megtárgyalni, de, mert tehát kénytelenek voltunk hát konkrétabbá tenni, ami a kultúrát és az EU szakpolitikát illeti, két ö, módon is meg kell néznünk, hogy milyen szerepet játszanak. Az egyik ezzel a bizottsággal kapcsolatos, például a média, a, ö, ku, a oktatási, a művészeti programok, tehát a médiával, a identitással foglalkozó dolgokról beszélünk. A másik pedig az, hogy a kultúra egy eszköze a kapcsolatépítésnek különböző népek között, illetve arra is alkalmas, hogy konfliktus után kezelje a helyzetet, demokrácia, önkifejezés szabadsága és egyéb emberi jogi kérdések területén is fegyverként használható. A múgy pedig oda kell figyelnünk, hogy ezekből eh, koordinált stratégiákon keresztül milyen eh, gazdasági előnyökre is szertehet az EU, ugyanis újabb üzleti lehetőségek, idegenforgalmi lehetőségek nyílnak meg, ezeket is figyelembe kell venni. Pillanatnyilag, ahogy már utaltam rá, a a kulturális kapcsolatok a kapcsolatos programok még szét felaprózottak, különféle EU-s politikákon belül találhatók. Például vannak a kulturális alapok, és kulturálisan ö, megpántlikázott pénzek különféle ö, AKC országokban és egyéb országokban, de ezek nincsenek stratégiai, politikai szinten koordinálva. Mm pedig erre kellene odafigyelni, és ebben a szakbizottságban ugye pontosan értjük, hogy a kultúrás programoknak mi az értéke. Én azért felhívnám a figyelmet, hogy a külső fellépésünk, külső tevékenységeink szempontjából az mennyire fontos, hiszen más feleket meg kell győzni erről, és szinte vicces, hogy egyszerűen kiesik a radarernyőből ez a kérdés, pedig látjuk, hogy Kína, vagy az USA, és a NATO és egyéb globális szereplők bizony kulturális diplomácia területén is, hogy úgy mondjam, előre mozdítják saját magukat. Tehát ezeket a kultúrás értékeket meg kell osztani, és az EU sem maradhat le ebben a tülekedésben bár globális játékosok vagyunk, vannak mégis olyan legjobb gyakorlatok a tagállami szinten, amelyeket EU szintre emelhetnénk. Nem akarjuk a melegvizet újra föltalálni, de ami megvan, azzal éljünk, és arra is vigyáznunk kell, hogy ne legyen egy mindenkire felhúzható kalap, amit akarunk alkalmazni, hanem legyünk figyelemmel a diverzitásra, különbözőségekre. Ahogy ebben a bizottságban ezzel foglalkozunk, általánosságban elmondható, hogy az új médiáknak rendkívül fontos szerepük van és lesz a kultúrában, és nagyon jó lehetőséget adnak, hogy a kulturális tart tartalmakat kontinenseken át ívelően ö, tovább adjuk, és egyéb, és befolyásolhatjuk a befogadókat. Az Európiánára gondolok, és egyéb módokon is fel tudjuk használni az új médiákat, és a digitális aspektusokra is nagyon oda kell figyelnünk. Alapvetően tehát azt kérném, mindenkitől, hogy koherensebben, koordináltabb módon írjuk meg azt a stratégiát, amelyel ezeket a programokat összehozzuk és megvalósítjuk, hiszen a kultúra intrinzikus, tehát immanens módon is nagyon fontos, már önmagában is, de másodszorban a kultúra eszköz egyéb értékek szempontjából. Köszönöm szépen! you. Köszönöm. Senki sem jelentkezett, még úgy, én jelentkezem. Azzal van gondom, egy gondom, és ezt a jelentőstevő is végül is igazolta. Ugye a jelentéstevő nagyon szereti az internetet fel, és megfelelkezik arról, hogy az internet a digitális korban más, új audiovizuális médiumokhoz is kapcsolódik. Tehát az internet mást is magában hordoz, ahol internet van, ott más médiumok is vannak. Aztán a jelentésben én sokkal jobban kiemelném a 20-as pontot, ahol azt követeled, hogy az Európai Bizottság zöld könyvvel segítsen elő tevékenységeket. Ez elvész a többi pont között, holott a legfontosabb elemek kéne legyen az egész anyagnak, szerintem legalábbis. Többen ki kéne emelni a 20-as pontot. Aztán szerintem túl sokat beszélsz arról, hogy a digitális diplomácia milyen fontos. Számomra ez rossz kifejezés. Itt együttműködésről van szó. Egyébként szerintem a Global Player a 13-as pontban nem alkalmazandó kifejezés. Global Responsibility kéne legyen a kifejezés, tehát nem globális szereplők, hanem globális felelősség kéne álljon a szövegben. Aztán azt gondolom, hogy erőteljesebben tekintetbe kellene vegyük az ENSZ egyezményt. Mert már ma is sem a bizottság, sem a tagállamok nem hajtják végre ezeket, még ma sem, az ebben állókat. Attól tartok, hogy amit, amit elértünk, amit, amit, amit megharcoltunk, azt a hátsó kiskapukon keresztül kicsempészik, vagy legalábbis felhigítják. Ezért kell fellépnünk azért, hogy ezt a problémát erőteljesebben vehessük, vehessük latba, és a bizottság és a tanács afelé menjen, amelyre már régóta mennie kellett volna az ENSZ egyezmény végrehajtása terén, ha legalábbis komolyan gondoljuk az ebben foglalt célokat. Tehát ezek azok a pontok, ahol szerintem Marike is jobban figyelme kellene vegye ezek súlyát. Vannak még más meglátásom is, de másnak is akarok hagyni szót. Ugye mindig programokról beszélsz holott nem csak programokról van szó, hanem actionokról, tevékenységekről is. Ez az a gond. Tehát lehet, hogy abfelül is meg tudunk állapodni, hogy egy hullám hosszon mozogjunk, és ez talán megkönnyíti a, a közöttünk folyó eszmecserét is. Fleckenstein úr a szó. Köszönöm állnak, asszony. Köszönöm. És köszönöm a jelentéstevőnek is ezt az első tervezetet. És köszönet az elnök asszony által mondottakért, ez lerövidíti az általam mondandókat. Először is a 20-as pontra szeretnék visszatérni, sőt egy lépésre tovább is mennék, és azt mondanám, ha arról van szó, hogy egy felülrendelt stratégiát kell megállapítsunk, és akkor felmerül a kérdés, hogy ezt vajon az Európai Bizottságnak akarjuk tényleg átengedni, hogy egy stratégiát megfogalmazza, vagy inkább mi kéne, hogy elgondolkozzunk az alapvető vonalairól ennek a stratégiának. Mi legyenek azok a súlypontok és tartalmak, amelyek az európai kultúrpolitikát meghatározzák? Szerintem erről nekünk kéne mindannyiunknak elgondolkodni és hozzájárulni ennek kialakításához. Aztán van még egy pont. Vannak már tevékenységek, programok, kezdeményezések az EU területén a külügyi szolgálatra vonatkozóan, amelyeknek kulturális kihatásai is vannak. Hogy ezeket hogyan vegyük figyelembe? És hogyan határolható el, illetve egészíthető ki a tagállamok külügyi politikájával. Nem kell itt újra feltalálnunk a spanyol viaszt, hanem a meglevő kereteket kell észszerű módon a szinergia rá törekedve tovább vinnünk. Aztán a 11-es pontok kapcsolatban körültekintőbb lennék, attól tartok, hogy az IPR e forma, formával könnyen visszaélhetnek. Tehát eh, pontosan meg kell hogy mit akarunk megreformálni. Sáke asszony és talán kicsit precízebben tudná megfogalmazni, mi, meg, mi a megújítandó. Aztán van még egy sor pont, amit én is szívesen felvetnék. Az elnök asszony kezdeti megjegyzéséhez csatlakozva, én is azt mondom, nem feltétlenül kell karácsony estére ezt tető alá hoznunk és befejeznünk ezt a munkát. Szerintem fontos volna, hogy az, árnyék, az előadó és az árnyék előadók újra össze tudjanak ülni, és januárban az előttünk levő anyag jó alapjaira támaszkodva még egy megbeszélési fordulót tudjunk tartani. Elnök, köszönöm. Pavarek. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy Maricának köszönetet mondok a jó munkáért, a koordinációs munkáért, hiszen több megközelítést hozott össze, azt hiszem, hogy igen, jól végezte el a munkáját. Egy aspektusra szeretnék kitérni, amelyet talán kerekebben ki kéne kerekíteni, jobban részletezve kezelni a jelentésben. Ugye tradicionálisan a kulturális faktor a diplomácián belül, ahogy már generációk át ismerjük, nos, ez egy kulturális exportja tulajdonképpen az adott országnak, és, és a kormányok eme ö, diplomáciai ö, egység, tehát a kulturális diplomát, diplomatákon keresztül próbálják exportálni a kulturális értékeket, gondoljunk a spanyolokra, stb. stb a Cervantes eh, intézetre gondolok, és hasonló szervezetekre. Tehát lehetőségünk van, vagy nyílik az Európai Külszolgálat segítségével, hogy a tradicionális szerepeken túl nyúlva, túl nőve eh, exportáljuk ezeket a kulturális értékeket. Tehát nem egy oldalúan exportálásra gondolok csak, hanem az importra is gondolok, tehát egy import egység is működik a mm, külszolgálatban. Tehát elnök asszony, ne csak tehát EU, az EU-t ne csak globális játékosként, szereplőként, hanem egy olyan szereplőként kezeljük, amelynek ö, globális felelőssége van. És ennek ö, értelmében nem csak kifelé, tehát export irányban kell, hanem ö, import befelé forduló irányban is kell cserélni, ö, küldeni és fogadni a kulturális értékeket. Tehát ezek a személyek tulajdonképpen antennaként szolgálnak, nem csak mint egy rádió adó működik, hanem mint vevő készülék is vegye a, a világ, tehát a, külvilágból érkező kulturális jeleket. Tehát azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy én mire utalok itt, és ezt eh, ebbe talán több munkát kellene fektetni, hogy a külső eh, szolgálatunknak eh, ezt a dimenzióját is körüljárjuk és erősítsük. Köszönöm. Köszönöm, sajnos más nem jelentkezett. De Verheyen asszony. Igen, tehát csak rövid megjegyzés egyrészt üdvözlöm, mert nekem is nagy az internet affinitásom. Örülök, hogy szerepel, ám Pákasszonyon is egyetértek, hogy a kulturális sokszínűség és a sokféle lehetőség nagyon sokféle módon megvalósítható és elérhető, és ezeket meg kell jelenteni. A politikai, diplomáciai kapcsolatok is építhetők erre, tehát ez nem csak az internetre kihegyezve lehet megjelenteni. Fontos volna számomra az is, és ez szerepelt már az előző hozzászólásban is, fontos, hogy egy közös európai külügyi szolgálat a kulturális, közös kulturális európai bázisra is építsen, illetve azt megjelenítse. És azt is terjessze. Ám az is fontos, hogy a kulturális sokszínűség, melyek az egyes tagállamokban megjelennek, és ezek a kulturális különbségek is szerepeljenek az Európai Külügyi Szolgálat feladatai között, és ott is megjelenjen. Nem szabad tehát egységesítenünk a kulturális ágazatot egy közös megjelenítés révén a külügyi szolgálat keretében, hanem éppen a sokféleség, a sokszínűség teszi gazdag Európát, és ezt a jelentésben is jobban, nagyobb hangsúlyjal kéne szerepeltetni. Vielen Dank. Köszönöm két dolgot fűznek én, még én is hozzá. A 28-as pontban azt mondja, hogy az európai kulturális tevékenységek és programok európai promóciójára figyelmet kell szentelni. Szerintem itt egy kicsit célirányosabban kéne megfogalmaznunk ezt a cikket, egy cikkből kihozva azt, amit Fleckenstein úr mondott, hogy olyan célokat olyan tevékenységi utasításokat adjunk, amelyek révén mindez végrehajtható. Ez év júniusában témával kapcsolatos rendezvényen vettem részt. Ojnik úr az Európai Unió kulturális intézeteiről beszélt, a Cervantes, a British Council, Goethe intézet, a francia, az Alliance Française és az Institut Française, és a többi Európai Kulturális Intézmény kapcsán mondotta, európai, tehát nem német, spanyol vagy francia intézetekként, hanem európai intézetekként is szerepeljenek ezek a tagállami szerv kulturális intézetek. Köszönöm a hozzászólásokat. Aztán még én is szeretném az ötös pont alapján, hogy a private-public együttműködés kulturális aspektusokban is megjelenítse meg a külügyi szolgálat területén. Itt hiányzik nekem a civil társadalom fontos szerepének kiemelése. Ez be kell kerülni, de... Tehát itt kiemeltük ezt a dolgot, és nem oda vittük, ahol a helye lenne. Szerintem a jelentés önmagában jó alapot kínál, ahhoz, hogy kimondjuk, ami a szívünkön fekszik, ám jobban kéne strukturálni olyan szerkezetben, amely a célokat is jobban megjeleníti, és itt igazatolok Fleckenstein úrnak, abban, hogy persze az Európai Bizottság is hozzászólhat, hogy merre akarunk menni. Én azt akarom, hogy az Európai Bizottság is elgondolkozzék e felől, ám mi is elmondhassuk, hogy mit akarunk. Ha csak azt várjuk, hogy az Európai Bizottság majd, majd megmondja, mi az irány, akkor mögöttük kullogunk. Ez meg nem lehet cél. Tehát a bizottságnak is meg kell adni a, a tevékenységi utasításokat, hogy mely irányba dolgozhat tovább. Kapasszony a bizottság részéről kap szót. Dám, s'il Hőni plaît. a szó, hölgyem, parancsoljon. And, and good afternoon. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen először is azt a lehetőséget, hogy a kezdeti gondolataimat megosszam önökkel. Jelen stádiumban három megjegyzésem lenne. Az első a köszöneté a raportőrnek a szöveg elkészítéséért. Mi egyet értünk a előrehaladás elemzésével, és ez nagyon fontos, eh, és nagyon világosan kirajzolódó pont, ugye az Európai Kulturális Program 2007-es indítása óta eh, ez mm, rendesen kidolgozásra került, ugye a jelentésben, azután fontos linkeket találunk, illetve kapcsolódási pontokat, a kapacitás építés, azután a civil társadalom szerepe, ebből a szempontból tekintve, és egyéb programokhoz. A másik megjegyzésem második lenne, és ebben is nagy részben egyetértünk, hogy a kihívásokat megfelelően elemezte, hiszen igen, sok ilyen kihívásról van szó. A jövőbeni kooperációs lehetőség az összes eh, érintett szereplők között, Azután az ezzel kapcsolatos kockázatok eh, felsorolása például a különféle eszközöknek a fragmentációja, és hogy hogyan lehetne ezt eh, elkerülni. Azután a jövőbeni programokkal kapcsolatos elemzés elkövetkező néhány évre nézve. A harmadik megjegyzésem, és egyben utolsó, az az, az azzal kapcsolatos, a konklúzióval kapcsolatos, hogy egy úgynevezett nagy Európa, Grand Europe-pal kapcsolatos, hogy az európai, elnézést a tolmás javítja magát, tehát a, az európai, az Európa márka megalakítása, és illetve annak kreatív a figyelemmel arra, hogy Európa ugyan diverzitást mutat, sokféleséget mutat, ezeket az elemeket tovább kell javítani és fejleszteni, és ezekből alakulhatnak ki, mint egy összességükből az Európa márka gondolata. Nagyon érdekes együttműködés létezik már a különféle országos, tehát nemzetállami szintű kulturális egyesületek között, amelyekre szintén kitér a jelentés. Mikrofon nélkül beszélt az asszony. Um, ähm, Als die Ausführungen meiner Kollegen gibt es eigentlich nicht mehr. Nem sok mondani való van a kolléganőm gondolata után, mint az audiovizuális politikáért felelős bizottsági szakértő, én is azt hangsúlyoznám, ami az audiovizuális politika tekintetében elhangzott, és röviden utalnék egy próbálkozásra, miszerint az audiovizuális politika külső elemeit kéne erősíteni és megjelenteni. Ezzel kapcsolatban egy staff working documentet készített elő a bizottság tavaly, Éppen erről, az audiovizuális politika külső vetületeiről. Ez a munkaanyag nagyon jó áttekintést nyújt azon területekről, ahol az audiovizuális politika tény, ténylegesen külügyi hatással vagy vetületekkel bír, és végrehajtásra kerül. Az, ENSZ, az UNESCO és a WTO-ban folyó tárgyalásoktól elkezdve egészen a, a testvérprogramok, ikerprogramok, médiaprogramok területéig illetve a szomszédos országokkal és a szomszédos politika területén kifejtett ilyen jellegű tevékenységekig. Elnök asszony ismét mikrofon nélkül. Ha a 17-es, 20-as, 22-es, 23-as, 24-es pontot megnézem, akkor azt gondolom, Marike, hogy itt tényleg lehet keményebben fogalmazni, összefogni, kicsit koherensebb módon összekapcsolva összetartozó dolgokat. Utalnék erre, csak nem akarok szavakon lovagolni, vagy egyes pontokon, cikkeken lovagolni. Az itt szereplő gondolatok jók, szerintem másképp lehetne összefoglalni ezeket szorosabbra fogva, kevesebb pontban. És akkor így megszavazható, könnyebb megszavazható volna. Megadom neked a szót, hát ha zár szóval szeretnél élni. Köszönöm szépen a kommentárokat. Egyetértek abban, hogy ezt a sok elemet valahogy össze kell foglalni, és mennél, mennél sűrűbb, annál jobb, és az UNESCO dokumentum valóban egy sarokköve kell, hogy legyen ennek a tevékenységnek, ugye, hogy a tevékenységekre koncentráljak a jelentésben, nem pedig a programokban, ezzel is egyetértek, azután a kulturális eh, sokszínűség, sokféleség valóban alá húzza csak az európai kulturali, kulturális dimenzió, aspektusát, és itt a unik és a legjobb eh, eh, gyakorlatokat külön ki kéne emelni, mert hiszen Eh, ezek mutatják, hogy az alulról jövő kezdeményezések mennyire fontosak Európában, és azt is mutatják egyben, hogy a koordináció és a koherencia eh, eh, nem, tehát kéz a kézben járhatnak. Ami pedig a szinergiák keresését illeti, Fleckenstein úr javaslatával nagyon egyetértek, többet kellene az IPR reformokról beszélni, és talán az árnyék jelentéstevőt is jobban ki kéne emelni. Most nem csak arról van szó, hogy én szerelmes vagyok az internetben, hanem különösen a fiatal generáció egyre inkább az internetet használja az információ cserére, ezzel nem piszkítjuk a levegőt, a környezetet, nincs kibocsátása, tehát valóban én egyet értek, hogy egyéb technológiákat is figyelembe kell venni, és kreatívan eh, kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez. A, a, ami pedig a kölcsönösség aspektusát illeti, ugye, hogy a harmadik eh, országokban, egyéb országokban, a világ másik részein levő népekkel való kapcsolatunkat illeti, ez nagyon eh, fontos, hogy ez egy kétirányú utca legyen, mert sokat tanulhatunk tőlük, ennek az aspektusnak az erősítése is fontos és kívánatos. Azután, ami a digitális aspektusát illeti az én jelentésemnek, nos, Hein elmondta, hogy nem akarunk dominálni a digitális aspektus szempontjából, hanem be akarjuk építeni az egész rendszerbe azért, hogy optimálisan tudjuk megosztani azt az érték tömeget, amivel rendelkezünk. Köszönet az Európai Bizottság képviselőinek a hozzászólásaikért, ugye a kapacitásépítés, a civil társadalom bevonása, az UNESCO, illetve az az a kapcsolatos eh, elkötelezettségek felsorolása is fontos lenne, de nyilván, hogy ezeket, ezeket tevékenységekre kell majd lefordítani a megvalósításuk során. Nagy eh, örömmel várom az önökkel való további együttműködés az audiovizuális politika tekintetében is, és erősebbé akarom tenni az önök segítségével ezt a szöveget, ahol lehet, és természetesen az önök rendelkezésére állok bármilyen további párbeszéd szempontjából. Köszönöm szépen. So, jetzt haben wir eine... Nos, akkor felmerül egy kérdés most. Ha dece- tartjuk a december 12-i határidőt, akkor januárban lehet szavazni a jelentésről. Ha viszont a Strasburgi hétvégét tesz megtesszük a határidőt, akkor csak március 3-án tudunk szavazni, hiszen februárban nem lesz ülésünk. Herr Fleckenstein. Fleckenstein úr. Wir sind jetzt so... Oly sokáig megéltünk ilyen jelentés nélkül, úgy még talán 8 hétig kibírjuk, és ennek fejében talán pontosabban ki tudjuk dolgozni a szöveget. Ennek látok mindenkit bólogatni, Úgyhogy akkor tegyük azt, hogy december 20-ára tesszük. Január? Január 20-ára tehetjük. Úgyhogy akkor a karácsonyt, a karácsonyt is nyugodtan e, ezzel tölthetjük. Tehát december 20-a, január 20-a a módosító határ, de március 3-án szavazzunk. Akkor kérem, hogy mindenki cseréljen eszmét a jelentéstevővel, az árnyékelődők is tegyenek erőfeszítést arra, hogy kiváló javaslatok szülessenek, hogy ezáltal hmm. tudjuk javítani majd a szöveget. Még egyszer köszönet Sáke asszonynak, és kiváló munkát kívánok, talán még karácsony előtt mindenkinek ehhez. Következő napirendi pontunk a szakoktatás és szakképzés együttműködésre vonatkozó együttműködése, kétszerűző a stratégia megtámogatására, Badia Kucset asszony jelentése, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, megvárom, amíg a erem. Igen, ahogy ön említette már, egy olyan jelentésről van szó, amelyik foglalkoztatási szakbizottság dolgozza ki. Arról van szó, hogy milyen módon lehet a szaktoktatást és szakképzést fejleszteni annak érdekében, hogy ezzel is támogassuk a 2020-as stratégiát. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az oktatás és a szakképzés annak érdekében, hogy ez a stratégia megvalósuljon. A mi szakbizottságunkban az a feladatunk, hogy támogassuk, hogy részletesen kifejtsük azt, hogy melyek azok a pontok, amit figyelembe kell venni az oktatás és a szakképzés területén. Ez egy vélemény rendkívül és vélem, ez egy vélemény, és véleményként rendkívül szűkös keret közt működik, megkapták a véleménytervezetet, abban szerepeltettem azokat a kérdéseket, amelyek szerintem a legfontosabbak. Először is szeretném jelezni, hogy a digitális gazdaságban a digitális világ egy új vállalkozói kultúrát hoz létre. Ez összefügg az oktatással, az educational training-el. Emiatt én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy az oktatás és a képzést a munkánk közepébe helyezzük annak érdekében, hogy ezzel mm, le tudjuk küzdeni azokat a kihívásokat, amelyekkel találkozunk a 2020-as stratégia megvalósítása során. Mert úgy gondolom, hogy csak ezzel biztosíthatunk egy szebb jövőt Európa számára ugyanis az új kompetenciák, a szaktudás az, amelyik több lehetőséget ad a személyeknek, ezzel gazdagítjuk Európát, és harcolunk egyben a, munkanélküliség ellen. Szükség van arra, hogy átláthatóbb, egyszerűbb legyen az a mm, híd, amelyik a egyetemi képzés és a szakmai képzés között van. Két különböző képzési rendszer van itt, és úgy gondolom, hogy mindkét intézményben szükség van változtatásokra, tökéletesítésre, ugyanúgy, mint az oktatók képzésén is nagyon fontos változásokat kell bevezetni. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a stratégiát mindenféle területen, a, a formális szakképzés, a nem formális szakképzésen és minden oktatási szinten. Szükség van arra, hogy a helyi regionális hatosságok együttműködésben a szakmai szak képzést adó intézetekkel egy megfelelő környezetet tudjanak biztosítani annak érdekében, hogy azok a diákok, akik valamilyen képesítést kaptak, azok megfelelő ipari munka, megfelelő munkahelyhez jussanak. Ezt akarom tehát, hogy az oktatás és a vállalkozói körök között legyen egy megfelelő kommunikáció, egy megfelelő együttműködés. Ezzel is biztosítjuk a fiatalok munkához való hozzájutását. A hatékonyságot kell növelni ezekben a módszerekben. A 2020-as stratégia kihívásai között azt is le kell győzni, hogy megfelelő forrásokat biztosítjunk. Elő kell segíteni a, a felsőszintű oktatásnak a presztízsét eh, elterjeszteni, eh, érteket adni a szakképzésnek a vállalkozások körében. Ezeket a pontokat emeltem ki tehát a jelentésemben, ahogy az elején mondottam már, nagyon rövid hely, nagyon rövid jelentésre tudtam csak szorítkozni, nem írhattam bele mindazt, amit akartam, ki kellett emelni bizonyos pontokat, ugyanakkor nagyon szívesen hallgatom azokat a megjegyzéseket, amelyeket önök tennének ez az anyaghoz. Köszönöm. Hvala za besedo, gospa predsednica. Jaz bom tokrat spet eh, igral vlogo poročevalca v senci in upam, da bom gospo Marijo Badija Nos, én vagyok az árnyék jelentéstevő, és remélem, hogy a raportőrrel megint csak jó lesz az együttműködése. Köszönjük ezt az új kezdeményezést, ez a dokumentum az összes tagállam együttműködéséről szól, amely ugye a 2020-as stratégia elérését célozza meg. Miért olyan fontos ez nekünk? Egyrészt azért, mert úgy gondolom, hogy 2020-ban az EU gazdaságának arra lesz szüksége, hogy a ö, szakképzetteknek körülbelül a fele a szakoktatás és képzés területéről kell, hogy jöjjön, és itt számolnunk kell egy 15-20 százalékos lemorzsolódással is. A fiatal em perek ma ugye elsősorban a szakok, tehát a szakképzés területéről érkeznek a gazdaságba, és modernizálni kell a képzést, oktatást minden EU-s országban. Ma azt látjuk, megtudtuk, hogy az EU területén kb. 10%-os az átlagos munkanélküliség, tehát ebből az következtetett, hogy valami nem stimmel a szakoktatással és képzéssel. Hogyha a magas a munkanélküliség bizonyos, prof, eh, bizonyos területeken, szakmákban, viszont ugyanakkor az üzleti szereplőknek ö, eh, szükségük lenne olyan munkásokra, akik viszont nem találhatók, akkor fel kell tennünk a magunknak a kérdést, hogy képesek vagyunk-e eh, ezeket a különböző profilban képzett embereket, amelyekre pont az üzlet szereplőinek, üzleti élet szereplőinek ö, szükségük van. Tehát az alábbi célkitűzéseinkről beszélhetünk. Ugye a brűzsi miniszteri találkozón ö, egy stratégiát akarnak, vagy kell kidolgozni az elkövetkezendő tíz évre, és azt várjuk, hogy hasonló lépéseket tegyenek a bolonyai szellemben, mind a tanács, mind pedig az Európai Bizottság. Egyrésztről van a bolonyai folyamat, amely egészen 2020-ig új kritériumok alapján kell, hogy működjön, a másik pedig a kopenhágai folyamat, és nagyon fontos 2020-ig mind a két folyamat, hiszen az európai munkaerő ellátás fele a szakoktatás, szakképzés területéről kell, hogy jöjjön, de ez sikertelen lesz, ha csak nem lesz jobb az együttműködés a tagállamok között abban, hogy a már elfogadott dokumentumok, illetve eszközök használatában jobb koordinációt mutatnak. Tehát E, ezeken a területeken és az egyéb kezdeményezéseken kell előrelépnünk, és ha nem konszolidáljuk az ezzel kapcsolatos finanszírozást, tehát már a meglévő programok, futóprogramok finanszírozása is gondolok, a Leonardo da Vinci egyéb programokra gondolok, akkor problémába ütközünk. Tehát dióhéjban nagyon fontos kérdésekről beszélünk, és hogyha el akarjuk a 2020-as stratégia céljait érni, akkor a szakoktatás szakképzés területén is előre kell lépni csökkenteni kell a lemorzsolódás, és csökkenteni kell a fiatalok munkanélküliség, amit több mint 20%-os, azonban az oktatási képzési rendszerünknek jobban kell alkalmazkodnia, válaszolni a, a hmm, az, az, az igényekre, ezt kell tehát a raportőrnek is eh, vele dolgozni. Ezzel. Köszönöm, Kamáivet. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm Mária. Azt javaslatot, mely alapján állásfoglalás jöhet létre. Valóban abban áll a nehézség, hogy egy kifejezetten fontos, ám összetett témát kell rövid formában kezelni. Ez nem teszi könnyé az életünket, minden aspektusra megfelelő figyelemmel legyünk ebben a szövegben. Az elmúlt héten azt hiszem legalábbis Németországban megszületett az áll, a legtöbb jelentésben az, hogy a, a válság legnagyobb kárvalottai éppen a fiatalok. Ebben is a képzés, szakképzés fontossága megjelenik, abban tehát, abban a feladatban, hogy a fiatalokat olyan helyzetbe kell hozzá, hogy meg tudják keresni a kenyeret saját maguk számára mielőbb. Ez áll tehát a vita hátterében, ez határozza meg ezt a vitát, amelyet a költségvetés keretében is folytattunk, a miniszterek tanácsában is. Ugye meg kell jelentenünk azt, amit európai szinten a szakképzés tekintetében a programok révén tenni tudunk. Ugyanakkor e jelentésben nem feltétlenül jelenik meg az a, annak a megjelenítése, hogy milyen katasztrofális E, területre vezethet bennünket, hogyha a rossz helyen takarékoskodunk. Ugyanakkor a 2020-as stratégia, ugye ez kimondja, hogy mennyire fontos a képzés, szakképzés, ám nem feltétlenül illeszkedik ez a valóságos tényekhez. A valóság és a célok tehát nem ö, e, illeszkednek egymáshoz, ezért kell ezzel kapcsolatban bírálatunkat megfogalmaznunk a miniszterek tanácsa felé is. Köszönöm, mondja az elnök asszony Szinyira Koszta. Köszönöm szépen az előadóasszonynak, mert mint mindig egy nagyon összetett, nagyon alapos képet festett a helyzetről. Néhány dolgot szeretnék mondani hozzá. Az előttem hozzászólókat támogatom azért, mert az üzenetet mindenképpen továbbítani kell különös tekintettel a fiatalok munkanélküliségére, amelyek egyes esetekben akár 40%-ot is elér, úgy gondolom tehát, hogy vagy elérjük a fiatalokat, vagy rögtön az elején már elveszítjük a versenyt. A fiatalok azok, akik a, támogathatják ezt a stratégiát és erősebben tudják a stratégiát támogatni. Sajnos Európa nem mutatott jó példát, mert a programokat, eh, a programoknak a támogatását csökkentették, de eh, azt látom, hogy a tagállamok is eh, maguk részéről is csökkentik az oktatásra szánt pénzeket. Ez nagyon fontos tehát, hogy ez az üzenet átmenjen úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bolonyai, a kopenhágai folyamatokat folytassuk, mert nem szabad, hogy ezeknek az üzenet elveszen különös tekintettel a mobilitásra, a, a kompetenciák szabad áramlására Európában. Nagyon sok egyetem nem ismeri el kölcsönösen a, a diplomáját. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne valamelyik bekezdésben egy apró bekezdés szánni, egy apró mondatot szánni arra, hogy a magas szakképzettségek, amelyek nem egyetemi jellegűek, ezt már korábban is hangoztattam többször, nagyon talán közel áll hozzám ez a téma, mert tudom, hogy Németországban, Ausztriában már létezik egy olyan struktúra, amelyik már jobban működik a magas szak képzettség területén az olyan országok, mint az enyém például, ez nem egészen elterjedt, nem megfelelően működik. Úgy gondolom, hogy nagyon szüks, nagy szükség lenne ezekre a patrocinálásokra, felső ö, szinten is ö, a technikumokon, a szakképz, szakmai szakképzéseken ö, olyan tevékenységek, amelyek révén újabb képességeket tudnak fejleszteni. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy ne csökken, ne, hogy csökkenteni tudjuk a munkanélküliséget. Az európai programok, különösen a Leonardo, amely szerintem jobban kellene támogatni, mi, a az Európai 2020-as stratégiában azt írtuk le, hogy minden fiatalnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy szakoktatásra részesüljön, részoktatáshoz jusson. Azt hiszem jelenleg nem tudjuk ezt biztosítani. Leonardo és Erasmus két olyan program, amit mindenképpen ki kell emelni és hangsúlyozni kell. Nagyon szépen köszönöm. Ja, ich möchte mich zunächst auch... Igen, először én is szeretném megköszönni Maria Kucsatnak munkát, amely kiváló alapot teremt a további eszmecseréhez. Átfogó anyag ez, nagyon sok pontra kitér. Egy vetületét jobban kidomborítanám a magam részéről, ez pedig a demográfiai változás ügye. Az Európai 2020-as stratégiáról ugye gyakran szó esik, meg a gazdasági válságról is, ám a közép- és hosszú fejleményeket is látnunk kell a munkaerőpiacon, és ezt követnie kell a szakképzésnek is hisz néhány év múlva szakképzett emberek hiányoznak majd, nyugdíjba vonulnak a vállalatok sokaságánál, úgyhogy ennek reagálnia kell a, a munkaerőpiacnak és a fiatalok képzésének is. Ö, azt nem tudjuk elviselni, nem, megenged, nem tudjuk megengedni magunknak, hogy a fiatalok 40%-a rosszul képzett, rosszul szakképzett, potenciális munkanélküli legyen hiszen ez legkésőbb 10-20 év múlva még egyszer visszacsap majd ránk. Úgyhogy ezért oly fontos az, hogy itt még egyszer egy erre vonatkozóan jelzést adjunk, kiemelve a demográfiai fejlemények fontosságát, ezt a kormányok figyelmébe, az oktatási miniszterek figyelmébe is ajánlva, hogy a szakképzés is legyen tekintettel ezekre a jelenségekre. Szerintem a Leonardo da Vinci program is célzottabban készíthetni elő a fiatalokat a szakmai, nem csak a, az általános tanulmányi területekre, hanem konkrét szakmai feladatok ellátására is különösen fájdalmas ennek a hiánya. Tehát nagyon nehézé vált eh, a cserék szervezése ezen a területen, mert hogy a különböző képzési rendszerek a tagállamokban nehézé teszik a határon átnyúló diák cserét. Például a Leonardo program keretében szak képzésben résztvevő fiatalok gyakorlatát kéne jobban megszervezni fiatalon. A határon átnyúló együttműködés jobban volna megszervezhető. Nem értem, hogy miért ö, csökkentették a költségvetési támogatást ennek a területnek, holott oly fontos lenne a jövőre nézést. Danke, Köszönöm, Hirsch asszony. Köszönöm, elnök asszony. A Kulturális Szakbizottság árnyék előadó, illetve a Foglalkoztási Bizottság jelentéstevőjeként Köszönöm ezt a véleményt. Nagyon fontos pontokra tér ki az első bizonyal a szakképzés. Itt aztán az iskolából kibukók területe, illetve az a cél, hogy a 10%-os szintet úgymond idézőjelben elérjük, de ez is egy nagy kihívás már, ezt világosan látnunk kell. Aztán a fiatalok közötti munkanélküliséggel is foglalkoznunk, mert egyes országokban ez égető kérdéshez, és ez a generáció nem fog eltűnni, egyre idősebb lesz, ahogy nő fel az elkötkő tíz évben, és a probléma nem fog megszűnni ezzel. Erről is jelzéssel kell élnünk. A foglalkoztatási szakbizottság is szerintem pilot projektet kéne bejelentsen a következő költségvetési időszakra, és ez a kulturális szakbizottság támogatására is igényt tart. E, sürgőség miatt támogatom ezt a gondolatot. Aztán még egy dolog, amely rendkívül fontos szerintem, a szakképzés imázsa. Egyes tagállamokban a fiatalok inkább bármit tanulnak, csak hogy nehogy szakképzésbe kerüljenek, mert annak olyan rossz a híre. Úgyhogy e, e, ezzel is fel kell lépnünk, ezzel is lépnünk kell, és hogy átmenet a szakképzésből lehetőség legyen a diáknak később, vagy a szakképzésben résztvevő fiatalnak később, akár egyetemi tanulmányokat fog folytatni, tehát hogy legyen itt is átjárás, itt is van még teendő tehát. Még egy gondolat, a továbbképzés ügye kapcsán fontos ez, és szerepet játszik abban, hogy a, a, a, a munkavállaló életrajza nem olyan állandó, mint volt korábban. Tehát ezért, hogy fontos a továbbképzés, hogy az emberek más és más vállalatoknál, más és munkahelyen kénytelenek dolgozni, és fontos, hogy lehetőségé legyen a, a továbbképzésben részt venni a munkavállalóknak. Elég kicsi a szám aránya még ezeknek, növelnünk kell tehát, és olyan rugalmas ajánlatokat kell kialakítanunk, amelyek integrálhatóak egy-egy életpályába, egy-egy munkavállalói életpályába. Erre van az információs kommunikációs technológiákat is fel kell használni a továbbképzési ajánlatok területén, itt is nagyon sok tovább építendő, tovább bontandó elem van a szövegben, és azon is azt látjuk, hogy már most is vannak hiány szakmák, az ezekre vonatkozó képzést kell hangsúlyoznunk. Aztán a mobilitás ügye világos, hogy mennyire lényegi elemez, amikor megkérdezzük az emberektől, hogy miért nem mennek át dolgozni egy másik tagállamba. Hát itt az idegen nyelvtudás a központi elem, erre kitér a vélemény, és persze ide kapcsolódik, kapcsolódnak azok a témák, hogy hogyan lehet a, a szakképzettségeket vagy a végzettségeket elfogadtatni más tagállamokban. Vannak bizonyos eszközök, amelyek, amelyek végrehajtása folyamatban van, ez európai szakképzési keret például, amelyek egyes tagállamokban már folyamatban van ennek végrehajtása, de az az is sikertörténet, ha a számokat nézzük, milyen sok fiatal él ezzel az Európasszal, és használja azt különféle munkavállalási formákban. Ez is jó úton haladt tehát, de további támogatásra érdemes. Tehát a foglalkoztatás új eszközöket kell indítani, annak érdekében, hogy például az életen át való tanulásra vonatkozó checklist eszköze is használható legyen, minden munkavállaló, vagy, vagy kell, hogy tudja azt, hogyha kapott egy szakképzést, akkor ez beépíthető az életen átvaló tanulás folyamatába, és lehetőségeket ad a későbbi munkakereséseknél éreznie kell tehát azt, hogy ez az ő érdekét szolgálja, hogyha ilyen képzettséget szerez. Köszönöm szépen még egyszer a Kulturális Szabadság véleményét. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, mint a kollégáim, köszönetet mondani Mariának a jelentésért. Én úgy gondolom, hogy a lényegre helyezi a hangsúlyokat nevezetesen a változó világban, amikor kiemeli a neve a változó világ fontosságát, amelyik megköveteli, hogy új megközelítéseket alkalmazunk, és nagyon fontos kérdések vannak, amelyekhez alkalmazkodni kell amikor új stratégiákat mutat, nevez meg a nyelv tanulása például, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos keveset beszélünk erről a kérdésről, de az Európai Unión belül, az európai térségben nagyon fontos, hogy lehetővé teszi a mobilitást, a kommunikációt. Egy másik kérdés, ami nagyon fontos, amikor ő azt mondja, hogy támogatni kell a kreativitást, az innovációt, nekünk mindenképpen ezt támogatni kell. Túlságosan régóta mozgunk klasszikus modellek mentén, és úgy gondolom, hogy ezekből ideje kilépni már. az szakképzést mindenképpen fel kell értékelni, nincs eléggé megbecsülve, és erről beszél az előadóasszony jelentésében. Mindenképpen nagyon fontos, hogy ezt eh, tegyük meg, megfelelő módon kell a magas szintű, a felső szintű szakképzést támogatni. Én ezen a területen dolgozom, és úgy gondolom, hogy mindenképpen támaszkodni kell a helyi, regionális eh, hatóságokra, mert ők mindent meg tudnak tenni annak érdekében, hogy transzverzális politikákkal együtt dolgozva megfelelően módon tudják az európai politikákat eh, helyben megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm én nekem is a két megjegyzésem. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szakképzés ennek elismerése egy elhanyagolt gyerek a politikának, ezért örülök a nyolcas pontnak, ahol Maria kimondja azt, hogy jó lenne, hogyha világosat, nyilvánosat tennénk a szakképzés területén megvalósuló sikertörténeteket. Nem véletlen, hogy azokban az államokban, tagállamokban, ahol kettős rendszer működik, mint Németország és Ausztria például, épp ott kevesebb a munkanélküliség a fiatalok körében, fiatalok körében. Ez nem véletlen. Ha összevetjük Olaszországgal, Spanyolországgal, akkor döbbenetesen kisebb a Németországban például a, a munkanélküliség a fiatalok körében, mert több lábon áll a szakképzés és oktatás, és átjárás van a két láb között, már a szakképzés és az oktatás között. És a 2020-as célok körében, ahol kimondjuk, hogy 40%-os egyetemi végzettséget akarunk fiatal körében, ez ostobaság. Nem feltétlenül főiskolai egyetemi végzettségről van szó, hanem 40%-ban főiskolai végzettségű, vagy ahhoz hasonlítható szakképzéssel, szakképzéssel bíró fiatal. Ez kell legyen a cél. Tehát a szakképzettséget, oda, a szakképzettségben részvevőket olyan szinte kell vinni, hogy onnan átlépessenek főiskolai egyetemi képzésre. És aki egy, mondjuk egy mesterfokot ért el szakképzésben, az át tudja lépni az egyetemi oktatásba, ha akar, ennek a szakképzettségnek a birtokában. Tehát a jó bevált gyakorlatokat bizony ki kéne cserélni Európában, leutánozva a lovasokat, A nyolcas pontban Maria erről beszélt, de talán ezt egy kicsit erősebben lehetne megfogalmazni. Aztán az ilyen szakmák elismerése tekintetében meg kell alapítsuk, hogy Luxemburgban, ugye hazámmal szomszédos ország, a, Zárland, a német kicsi szövetségi állam Zárland mellett, ha a szakképzéseket nem ismerik el, van például az, az idősek gondozására vonatkozó ápolói szakképzés. Egyre fontosabb ez Németországban is, egyre több az idős. Németországban ez, ez elismert ápolói, major, magas szintű szakképzés bizonyítványt jelent. Ha valaki Luxemburgba át akar menni dolgozni, kevesebb pénzt fog kapni, mert az ápolói, idős gondozói ápolói szakmát nem ismerik ott el Luxemburgban. Ez elképesztő dolog, és biztos, hogy nem német-luxemburg probléma, hanem ennél kiterjedtebb. A bizottság kell, hogy foglalkozzon azzal, hogy az ilyen szak, szakmákat és az arra vonatkozó tanúsítványokat elismerjék a tagállamok. Sok itt a teendő tehát. Utalni kell ezekre majd. Mária talán majd e felől még erősítheti a szöveget. Aztán még egy gondolat, nem tudom, hogy mit gondolsz az ötös pontban mondottakkal, hogy a kreativitást kell erősíteni minden szakképzés területén. Hova vezethet ez? Persze a kreativitás fontos, ám nem tudom, hogy azt gondolod-e, nem, nem a rugalmasságot akarnád engem mondani, illetve annak lehetőségét, hogy azt, amit tanultunk, azt önállóan tudjuk alkalmazni. Ha ezt akarod kifejezni, akkor talán másképp kéne fogalmazni, mert a kreativitás támogatása önmagában, legalábbis német, német nyelven ez nem sokat jelent. Talán eh, másképp lehetne ezt megfogalmazni. Köszönöm. A bizottság mondana valamit ezzel kapcsolatban? Delgado úr? Nem. Nem? Nincs itt. Nincs itt. Kelly úr. Nem. Delgado? Kelly akkor mégiscsak. Eh, Köszönöm szépen. Nem rablom az időt. Annyit mondanék el, hogy ugye a Regionális eh, <clears throat> Fejlesztési Bizottság részéről eh, árnyék jelentő stevő vagyok. Egy néhány pont megjegyzésem van. A kulturális és kreatív iparok a legjobb megjelenítési módjai a az európai eh, kreativitásnak. Eh, a Michael Flatley Riverdance eh, produkciójára gondoljuk, amely az egész világot meghódította. Ez egy hatalmas lehetőségre mutat, hogy a kultúrát egyébként gazdaságilag is hatékonyá teszik. Vegyük a fesztiválokat. Azt hiszem a 6 per 6 oshoz beszél, még, még, még mindig az ötösnél tartok. Ó, elnézést kérek, ó, elnézést kérek. Elnézést, elnézést. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még mindig az ötösnél tartom. Tessék, a bizottságnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértünk és örülünk ezeknek a kommentároknak, és pontosan úgy gondolunk, hogy a munkanélküliség és krízis idejében nagyon fontos, hogy helyén kezeljük a szakoktatás szakképzést, nem szabad a kettőt elszakítani. Ugye van a VET és a magasabb szintű oktatás és képzés, és a <clears throat> folytat, illetve a továbbképzés és a szempontjából is adaptálódnunk kell. Ahogy helyesen elhangzott, a permeabilitás nagyon fontos. A leghatékonyabbak azok a rendszerek, amelyeknél átjárhatóság van a különböző képzési formák között. Hogyha hogyha vonzóbbá akarjuk tenni a szakoktatást, képzést, akkor a permeabilitás, az átjárhatóság rendkívül fontos aspektus. Hogyha fiatalokat oda akarjuk vonzani a szakoktatás területére, akkor meg kell mutatni, hogy eh, ha elvégzik az alapfokot, akkor tovább mehetnek akár a felsőoktatásba. Azonban itt a minőségről is szó van, az tehát a mi üzenetünk, hogy a VET nagyon jó eszköz a lemorzsolódás ellen, de a vetnek a minőségét is ö, meg kell növelni, mert hiszen ö, hosszú távon a gyenge minőségű szakoktatás képzés nem vonzó alternatíva. A brűzsi miniszteri értekezleten az hiszem ott lesz az ez az üzenet is az asztalon, és majd a parlament és a tanács és a bizottság is a jövő évben nagyon sokat fog dolgozni ezen, és kérem ehhez az ön, önök szakbizottságának a, az inputját is, és a ma elhangzottak is csak reményre adnak okot ebben az irányban számunkra. Mindezek ellenére mondanék, reagálnék erre a kis kísérletására. Szerintem a, az iskolákat elhagyók csökkent, számának csökkentésének célja. Ugye nem ezek azok, akik aztán egyetemi végzettséget szereznek. Nem ezek mennek egyetemre aztán. Tehát szükség van egy olyan szakképzésre, amely az ő igényeiknek és tehetségüknek megfelel. Tehát az semmi ö, nem ér el, hogy azt mondjuk, hogy a VET az egyetemre nyitott kapu. Részben ez igaz, ám ezt ön, önálló szakképzési lehetőségként is nagyra kell értékelnünk. Ezért örülünk annak, hogy Mária kimondta, hogy a szakképzési sikertörténeteket meg kell mutatni, vonzóvá kell tenni. Nem csak azt mondjuk, hogy innen lehet már egyetemre átmenni, egyesek számára ez fontos, de a legtöbbnek nem az egyetem a cél így aztán itt a két símpárt fenn kell tartanunk, a két párhuzamos utat. Maria, öné a szó. Bueno, muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Nagyon elégedett vagyok, mert azt látom, hogy ebben a bizottságban osztjuk a beli aggodalmunkat, hogy azt látjuk, hogy van egy elveszett generáció a, a fiatalok körében kétszeres a munkanélküliség a többi generációhoz képest. Tehát azelőtt a kockázat előtt állunk, hogy elveszítjük ezt a generációt, akik most lépnek a munka világába. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, és úgy vélem, hogy ennek fényében az összes hozzászólás rendkívül értékes mivel hogy eh, kit, amikor kidolgozzák a szabályokat, akkor kidolgozzák a kis csapdákat. Nekem azt mondták, hogy mivel hogy ez egy véleménytervezet, bizonyos szám eh, karakter eh, kell, hogy tartalmazzon, ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy a módosítókkal együtt meg lehet hosszabbítani, ön el fogja mondani elnök asszony a határidőket, én úgy gondolom, hogy meg kellene próbálni elérni azt, hogy ami már szerepel a jelentés tervezetben, azt ne ismételjük meg. Pakasszony föltett egy kérdést arra vonatkozóan, hogy mit értek a kreativitás alatt. Én kreativitás alatt a kezdeményező készséget értem, a nyitott gondolkodás, a, a újító szellemet. Ez talán nem minden országban ugyan olyan, ugyanolyan erős, de a legtöbb országban túlságosan passzív oktatást kaptunk, és az oktatás révén képezzük az embereket, de a hozzáállás az az, hogy biztos valaki eljön hozzám, és megkér engem, hogy én ossza meg a társadalommal a szaktudásomat. Nem. Úgy gondolom, hogy aktív szerepre kell nevelni az embereket, annak érdekében, hogy ők ezt el tudják, át tudják adni a tudásukat a társadalomnak. A saját kezdeményező készséget kell előtérbe helyezni, ezt kell támogatni. Nem tudom, hogy ezt kreativitásnak kell hívni, vagy másképpen kell hívni, de ezt értem ez alatt. Köszönöm. Beispiel sagen, empfiehlt die Förderung... Äh, Köszönöm szépen. Ön minden, a képzés minden területén a formális, az nem formális képzés során is javasolja a saját képességek teljes felhasználását. Valami ilyesmit, ilyen módon kellene megfogalmazni. Én úgy gondolom, hogy a kezdeményezés kérdése nagyon fontos. A teljes felhasználása képességeknek a, a még azokat a képességeket is, amelyek nincsenek követelményként feltüntetve, saját kezdeményezések, új kis cégek létrehozása, valami ilyesmit. Nos, kedves kollégák, December 7-e a módosítók benyújtásának határideje, tehát jövő hét kedd. Emiatt mivel hogy le kell zárni ezt a véleménytervezetet annak érdekében, hogy márciusban meglegyen a szavazás, kell, hogy legyen előtte egy eh, szavazás eh, januárban. Köszönöm szépen, köszönetet Máriának, rátérünk a következő napi rendőpontra, pedig a hatos napi rendi pont a kulturális és a kreatív iparágak potenciáljának felszabadítása. Maria Teresa Sánchez Schmidt. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy a mai napra kitűzte ezt a témát. Egy eszmecseréről van szó, amelyet január végén majd formába öntünk. A bizottság néhány évvel ezelőtt egy néhány hónappal ezelőtt egy zöld könyvet adott ki a kreatív iparágakra vonatkozóan, azt tapasztalta, hogy valamilyen módon csökkentek ezek a kreatív iparágaknak a, a kezdeményezőkészsége, és ezért szükség van arra, hogy olyan politikákat alkalmazzunk, amelyek ezt a politikát fellendítse ebben a gazdasági válságos időszakban, mert ez nagyon fontos. Ez a terület nagyon fontos innováció nyújt foglalkoztatást, és ezért egy fenntartható társadalomnak a szerves része. Úgy gondolom, hogy meg kellene vitatni, hogy milyen módon tudjuk meghatározni azokat a tevékenységeket, amelyek aláesnek a kulturális és kreatív iparágak fogalma alatt kiemelném az, hogy ezek az iparágak egy nagyon széles, kiaknázatlan képességekkel rendelkeznek. 2,6%-át jelentik a GDP, az Európai Unió GDP-nek. 6 millió ember dolgozik ezeken ebben az iparágban. Ez az iparág nagyon fontos motorja az innovációnak és a gazdaságnak, más területeken is. Annak érdekében, hogy a kulturális politikák a legnagyobb hasznot hajtsanak ebből a kulturális szokszínűségből, a globalizáció fényében megfelelő eszközöket kell működésbe hozni, annak érdekében, hogy ezek az iparágak a saját térségükben, a saját régiójukban tudjanak kifejlődni és megerősödni. kompetitivitásukat kell növelni, és úgy gondolom, hogy nagyon fontosak, hogy ezeket megtartjuk a saját környezetükben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket az iparágakat fejleszünk és támogassuk és úgy gondolom, hogy egy eszme, érdemes egy eszmecserét lefolytatni annak érdekében, hogy Európa támogassa ezeket a különböző szakágakban, szakterületeken dolgozó iparágakban. Különböző forrásokat kell biztosítani, egy stratégiát kell kidolgozni annak érdekében, hogy erős háttérrel, támogatói háttérrel rendelkezzenek, Eh, főleg ami a kulturális tevékenységeket illeti. A zöld könyv különböző aspektusokat nevez meg, az innováció, a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés, a potenciál, a, a kettős természetüknek a, a kihangsúlyozása, kulturális és gazdasági tevékenységekről van szó és ezek a iparágak egy nagyon fontos szereplői a modernkor gazdaságának, és a jövőben még fontosabbak lesznek megfelelő módon kell tudniuk felhasználni az európai forrásokat és eszközöket, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez meglegyen, szükség van arra, hogy a közigazgatási egységek és ezek a magáncégek megfelelő párbeszédet folytassanak le, annak érdekében, hogy ez ne csak pusztába kiáltott szó maradjon a közszféra és a magánszféra között, tehát együttműködés kell, hogy legyen annak érdekében, hogy az iparág megfelelő módon ki tudja fejteni potenciálját, különös tekintettel a kis és középvállalkozásokra. Ezen belül is a legkisebb vállalkozások azok, akik leginkább kivannak téve a nehézségeknek, és nagyon sokszor ők azok viszont, akik a legnagyobb támogatást nyújtanak a társadalomnak. Emiatt nagyon fontos, hogy ezeket a vállalkozásokat erősen támogassunk, tekintettel, figyelembe véve a Eh, művészeti sokszínűségre. Oda kell figyelni a, a illegális másolásra, és nagyon sokat beszélünk a tudás alapú társadalomra, a Lisszaboni stratégiára, annak érdekében, hogy tudás alapú versenyképes gazdaságot hozzunk létre. Szükség van megfelelő politikai döntésekre annak érdekében, hogy az akadémiai szereplők, illetve a társadalom megfelelő szereplőket tudjon meghatározni annak érdekében, hogy le tudjuk győzni ezeket a kihívásokat. úgy gondolom, hogy megfelelő módon kell ezt a jövőképet felvázolni, megfelelő kilátásokat kell biztosítani mindazoknak, akik a kulturális területen próbálnak valamilyen innovatív tevékenységet létrehozni. Úgy vélem, hogy nagyon sokan vannak még ezen a területen. Az alkotók támogatása nagyon fontos, és központi szerepet kell, hogy kapjon tudom, hogy nagyon sok szempont van, megfelelő jogi hátteret kell biztosítani ennek a párbeszédnek, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Európát bevonjuk a művészi képzésben, a művészi alkotásban, annak érdekében, hogy ilyen tevékenység legyen, és megfelelően erős legyen. Tehát szükség van olyan politikákra, amelyek ezt, ezeket a tevékenységeket támogassák. A zöld könyv egy kollektív eszmecserére ösztönöz, ugyanúgy, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a digitalizáció és a globalizáció két olyan dolog, amelyik új megoldásokat követelnek, és úgy gondolom, hogy az Európa Unió nagyon sokat tud tenni annak érdekében, hogy a kreatív szektor támogassa. Kulturális eh, vonalakat kell ki dolgozni annak érdekében, hogy mindenki megfelelő módon tudja kifejteni a képességeit. Én úgy gondolom, hogy megfelelően diversifikált kulturális hátteret kell biztosítani. Elnök szól mikrofonon kívül, elnézést kérek, mondja az előadó. Ki kell emelni a globalizáció, digitalizáció és a változatosság között. Ezeket kell biztosítani. annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy ez a három változó milyen módon befolyásolja az európai kultúrát. Ki kell emelni? A, ennek az iparágnak a fontosságát az Európa növekedés szempontjából, és ezt mindenképpen ki kell emelni, annak érdekében, hogy megfelelő online kulturális szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a jövőben. Én arra kérem a bizottságot, hogy gondolkodjon el a online e- szolgáltatások áfájára, különböző videó és videó megosztók és zene megosztó szájtok mindig keresik a módjukat, a működési módjukat. A kulturális javaknak kettős természetét kell figyelembe venni, kulturális és gazdasági mi voltukat. Miatt nem mindig érthetők meg kizárólag csak gazdasági szempontok alapján. A válság időszakában a kreatív iparágak a kulturális iparágakra megmutatták a, a szolidaritásokat. Tovább kell lépni annak érdekében, hogy megfelelő szabályozás legyen. Úgy gondolom, hogy az eszme csere nagyon fontos lesz annak érdekében, hogy megfelelő információáramlás legyen, annak érdekében, hogy megismerjünk a bevált gyakorlatokat. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az UNESCO-n keresztül is kezeljük ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy megfelelő módon kell fel megbecsülni a, a kincseinket. Meg kell adni a lehetőséget adnak, hogy mindez megvalósuljon a jövőben. Köszönöm szépen, köszönöm Maria Terez. Nos, felolvasva rendkívül nehéz a tolmácsoknak, és úgy köszönetet mondunk nekik, hogy bírták a tempót. Igen. Kedves Mári Teréz, minden rendben van. De itt van, ugye ne felejtsük el a zöld könyvet, ami nagyon jó, és most az összes érdekelt felet felkérjük, hogy válaszoljon. Tehát a zöld könyvre adjunk választ, és hogy a saját ötleteinkkel is előálljunk. Azt kérik tőlünk, hogy ugye reagáljunk és biztos vagyok benne, hogy sok hozzászólás lesz. Tessék, köszönetet mondok a úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy kis időt szálljunk erre a zöld könyvre, mert ez egy nagy kihívás a bizottságunknak, és az Európai Parlament számára is. Ugyanis a zöld könyv lehetőséget ad nekünk arra, hogy feltesszük, feltegyük magunknak a kérdést, hogy azok a kulturális, kreatív iparágak, azok mennyire fontosak nekünk. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon fontosak, szimbolikus jelentőséggel bírnak szert a világban. Európának a művészeit nagyra tartják szert a világon, mert nagyon innovatívak. És úgy gondolom, hogy emiatt nagyon központi helyet kell foglaljanak a 2020-as stratégia keretében is. Nagyon nagy lehetőség előtt állunk a ké, a bizottsággal szemben, és a szakbizottságunk meg kell, hogy ragadja ezt az alkalmat, hogy nagy nagyra törő eh, tervel álljon elő. Nagyon nagy érdeklődés van az országomban is, eh, beszéltünk a szereplőkkel, nagyon nagy érdeklődés van erre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a zöld könyvben egy kicsit pontosabban beszélnének ez egyes, az egyik adatról. A kultúra egy közjó, és mindenkinek a javát szolgálja. És úgy gondolom, emiatt nagyon fontos ez a kultúrát támogatni. Nem csak a kreatív kultúráról van szó, hanem még olyan javakról is szó van, amelyek már megvannak. Tehát megfelelő módon kell a, a közférának és, az áll, és a magánszférának is együttműködni ezen a területen. A zöld könyv nyolc szektort emel ki, ezek nagyon fontosak és nagyon érdekesek. Nagyon sok megjegyzés arra vonatkozik, hogy, nagyon, hogy ezek túl limitatívak. Például a divatipar nem szerepel, és talán még a kulturális turizmust is bele lehet vonni, mert a kulturális turizmus nagyon sok elemet foglal magában, kulturális és kreatív vonatkozásokkal bír, amely kiemeli a, a földrészünknek a tájának a fontosságát. Nagyon fontos, hogy jobban kiemeljük, vagy jól meghatározzuk a kreatív iparágak jellegzetességeit a hagyományos iparágakkal szemben. A, kulturál, a kulturális iparágak ebben a keretben kell, hogy működjön, de ugyanakkor beépülhet más fajta programokban, például a kutatás, ipar, az európai strukturális alapban is, mert én emlékszem, hogy az új programozásban meg kell ragadni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek léteznek más iparágakkal. Nagyon fontos tehát, hogy a kreativitás és a kulturális vonzerőt kiemeljük. Egy harmadik kérdést a művészek mobilitását biztosítani kell, a művészek, a műveknek a mobilitását, és ez egy másik nagy téma, amely érint más programokat is. Ki kell hangsúlyozni tehát ezt a sokszínűséget, ezt a szerteágazó mi voltát, de azért mondom ezt, mert az ipari szereplők, ennek az iparágnak a szereplői ezen a területen a legtöbb nagyon kis vállalkozás, nagyon magas szakképzettséggel rendelkeznek, és ebben a nyolc szektorban egyes kérdések transverzálisak, más szektoroknak vannak eh, speciális eh, jellegzetességei. Például az audiovizuális területen vannak specifikus követelmények, és ezeket a specifikus követelményeket fel kellene tüntetni a különböző esetekben, ott, ahol szükség van. A másik nehézség, amivel szembesülnek ezek a vállalkozások, az az, hogy az európai források kiosztásánál előtérben kerülnek, vagy előnyt élveznek a nagyobb vállalkozások, a nagyobb cégek. A kreativitás és a művész szerepének a kihangsúlyozásáról van szó. Már korábban is beszéltünk erről a bizottság, szakbizottságunk vezetésével, amikor művészekkel találkoztunk. Tehát oda kell figyelni a képzési alkalmakra, a specifikus jellegzetességeknek az elismerés is nagyon fontos. Oda kell figyelni, hogy a képzés nem csak formális, és nem csak formális, vagy nem formális, hanem sok színű lehet. Például különböző ösztöndíjakat is kellene biztosítani. Végül is egy másik kérdés, amelyik minden minden szektort érint, ez a digitális kihívás. Ez azt jelenti, azt követeli, hogy európai szinten biztosítsunk forrásokat, például a termek digitalizációja, arra is gondolok, hogy megfelelő forgalmazási támogatásokat adjunk annak érdekében, hogy az iparág versenyképesebb legyen nemzetközi szinten is, és a külföldön történő reklámozása a termékeinknek Európai Unióként, és nem csak önálló államoként nagyon nagy a kereslet más országokban az iránt, hogy jobban megismerjék eh, a mi kultúránkat. Például nagyon sokan jönnének ide dizájn tanulni, eh, formatervezést. A mi eh, termékeink viszont nem jutnak el nagyon könnyedén a külföldi piacokra. Nincs megfelelő támogatottság. És úgy gondolom, hogy ezekkel a kérdésekkel külön kellene foglalkozni. Vielen Dank! Köszönöm szépen! Kelly úr a szó. Elnézést, hogy korábban itten felcseréltem a pontokat, tehát köszönöm szépen. Nagyon sok mindennel foglalkozik ez a beszámoló, és én ugye a, az egyik árnyék jelentéstevő voltam, és ahogy elmondtam a River Dance, ami gyakorlatilag eh, két eh, perc, eh, egy két perces show volt egy televíziós versenyen, végül is egy globális ipari showvá nőtte ki magát. Tehát ez az a lehetőség, amelyet ki kell használnunk, hiszen nagyon sok ember úgy gondol a kultúrára, hogy ez gyakorlatilag valamiféle finanszírozási köldögzsinóron függ, ahelyett, hogy ellátná önmagát, más területen is, az ilyen például a fesztiválok esetében hatalmas ö, idegenforgalmi vonzereje, kulturális ö, pozitív ö, ö, kihatásai lennek, lehetnek, és egyébként ö, munkahelyeket is generál. Ö, a vizuális, illetve az eladó művészek, zene, akármiről beszélünk, ezeknek hatalmas exportértékük van, és ezeket az ötleteket ki kellene dolgozni, és visszaadnám tehát ezeket megfontolás az, a, a, a bizottságnak, és a Mannheimi Regionális Bizottsági látogatásra utalnék, ami tavaly volt, és volt ott egy zeneépület, amely teljes épület a zenét szolgálta, ahol lehetett előadni, különböző bandák fölléphettek, vagy lehetett saját zenét szerkeszteni és kiadni, és eh, sőt, még zeneszerszámokat is lehetett eh, gyártani ottan, kézzel és gépekkel. Tehát ez egy nagyon jó példája annak, hogy egészen új e, iparágakat lehet e, erre alapítani, tehát a kulturális e, és kreatív iparágak tovább bővíthetők. Tehát ez a stratégia nagyon jó, gazdasági előremutatással is szolgálhat számunkra. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Biszki úrnak adom át a szót. Köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés. És izgalmas is. Egy kicsit félrevezető lehet talán ez az elnevezés, hogy kreatív és kulturális iparágak, mert akár egy egész iparág eh, lehet-e kreatív, és akkor úgy néz ki, hogy mindenkinek le kell borulnia, és imádjuk ezt a, e, e, e, egy ilyen kreatív, szuper kreatív ipart. Vannak, van ezekben egyébként nagyon primitíves, képzelő, erőmentes ö, munka is, tehát vannak lehetetlen munkák is ezek között és tehát a művészeti iparban is vannak egyáltalán nem kreatív részek. Például vegyük a festészetet. Ha megnézzük a német tehetségeket, hányan élnek meg Németországban a festészetükből? A legtöbbjük máshol is foglalkozik, és lehet, hogy csak hobbi szinten festenek, vagy, vagy olyan képeket festenek, amelyekre nem annyira büszkék, aztán vannak mások, akik csak kisegítők, és ezek egyáltalán nem kreatív jellegű munkákat jelentenek. Mit tudom én, keverik a, kevergetik a festéket, vagy nézik a zeneipart. DVD-k nagyon fontosak valóban, de mm, a másik oldalról is meg kell nézni a dolgot. Vannak nagyon is eh, nem kreatív jellegű munkák, hiszen ami megjelenik a vásznon, az nem feltétlenül mind az egész egy nagy kreatív alkotás, és egy csomó programról is elmondhatjuk, hogy nem túl kreatív, ahol igen, csak hiányzik a képzelőerő, tehát ne eh, Mm, általánosítsunk túlzásba véve a dolgot, azt mondva, hogy minden kreatív a kreatív iparágakon belül. Tehát nem tudom, hogy el kell -e fogadnunk ezt a, ezt a terminológiát, de hát ez már egy bevált és meghonosodott kifejezés, de legalábbis tudatosan, vagy mm, tudatába kell lennünk annak, hogy bizony vannak ebben nem kreatív elemek is. És a komoly sajtó van ugye bizonyos fotográfusok és fényképészek is megjelennek, ugyanakkor a minőségi újságíró, újságírás ritka jelenség. Nem elitkultúráról beszélek itt, amikor a minőségi újságíró, újságírást hiányolom. Vannak azonban olyan normális tevékenységek is, amelyek a kultúra ezen ágában és a kreatív iparágokban ö, ellenmondásosak. Ha, ellen, ha ezt az ellenmondásosságot figyelembe vesszük, akkor tudjuk realista módon felmérni a feladatot, és akkor tudjuk a kulturális és kreatív iparág egészét figyelembe véve. Köszönöm, Luther Markus Kurier. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadónk egy nagyon kimerítő képet festett a témáról. Nagyon sok dologhoz lehetne hozzászólni, mert ez egy nagyon érdekes iparág, és nagyon fontos ez a dosszié. Én úgy gondolom, hogy a mi kihívásunk a zöld könyv első lapjaiban rejlik, amelyikor is a bizottság azt mondja, hogy ahhoz, hogy a kulturális és kreatív iparágak a lehető legjobban ki tudják használni a potenciáljaikat, megfelelő eszközöket kell bevezetni. Felvet, felmerül a kérdés, melyek ezek az eszközök? fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy hogyan lehet megerősíteni ezeknek az iparágaknak a jelenlétét és a létezését. Mások megismételtek már előtte, és nem akarom megismételni mindezt, de mivel hogy ez egy első eszmecsere, mindenképpen vissza kell térni arra témára, amit ezelőtt vettünk, a képzésre, mert ezek az iparág, ezeknek az iparágaknak szükségük van arra, hogy vonzák az embereket, a munkaerőt, Ugyanakkor oda kell figyelni nem csak a munkaerőre, hanem az ismeretek átadására, a tudás átadására. Nagyon sokszor ugyanis ezek szinte kézműves tevékenységek, gyere, apáról fiúra szállnak ezek az információk, és amennyiben nem segítjük elő ezeknek az ismereteknek az átadását, ezek elveszhetnek. Beszélni kell tehát a tudás átadására, a gyakorlati tudás átadására. Az Erasmus program az iparág számára egy nagyon fontos program, nem szabad erről elfeledkezni, és úgy vélem, hogy ezeket a fiatal, fiataloknak szent programokat mindenképpen meg kell erősíteni annak érdekében, hogy ezeknek az iparágaknak a potenciáljait megerősítjük. Többet nem akarok most erről mondani, majd a jövőben szeretnék többet mondani, illetve módosító indítványok formájában fogom benyújtani a véleményemet. Úgy vélem, hogy mindenképpen ki kell hangsúlyozni a tudást, és eh, ezen belül a gyakorlati tudásnak a, a kiemelését, mert különben egyszerűen csak a, a levegőben fogunk kapkodni, és nem lesz semmilyen kézzel fogható eredménye. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Szabad-e kérnem az Európai Bizottságot, ha kívánja, vegye magához a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Ugye beszámolnék önökre a legújabb fejleményekről, hogy elemezzük a a zöld könyvet, és 360 megjegyzést tettünk föl a websájtunkra. Láthatják, hogy körülbelül a válaszok kétharmada ő különféle szervezettől érkezett, és, a, és rengeteg a közhatóságoktól is, és egy érdekes megjegyzendő, hogy a szektorális megoszlás is hogy néz ki. Nagyon-nagyon sokféle tehát művésszel van, belső építészekkel, és különféle művészekkel. Nagyon érdekes a szektorális megosztás. A legtöbb hozzászólás talán a képzőművészektől, a tévésektől, a, a mm, zene oldaláról, illetve a tévék oldaláról, de az új média, illetve építészek részéről is érkezett elég sok. Az első két, január első két hetében egy staff working dokumentumot fogunk közreadni a válaszokkal, beérkezett válaszokkal kapcsolatban. Ez a és az a célunk, hogy jövő év közepére egy közleményt adjunk ki konkrétumokkal, szakpolitikai javaslatok iparágakkal, és hogy hogyan lehetne a környezetet javítani ezen iparágak számára. Azt hiszem, hogy jelen pillanatban nem lenne értelme az elemzés részleteibe belemennem, de egy tan érdekes megjegyzés az önök számára, az önök bizottság számára, ez, az egyik közös elem az volt, hogy az individuum, tehát az egyéni uh, al alkotó és a művésznek mennyire fontos szerepe van. A talentum van mindennek az alján, beleértve a, a gazdasági sikeresség középponti eleme is a talentum, a te, tehetség, az különféle ö, ö, megnyilvánulási formáknak a közös nevezője végül is a, a talentum, és nem szabad persze, tehát nem szabad egy, egy erőszakolt szétválasztást tenni a, az egyéni művészi zsené és a művészi alkotásnak a kereskedelmi forgalmazása között. Tehát, mint mondom, lesz egy ilyen belső munkaokmány, és majd ezt követi ez a bizonyos dokumentum, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen! Köszönöm. Azt terveztük, hogy Marita Tereza asszony 24-én, 20 januárban 25-én elkészíti az anyagát, és aztán megnézhető, megtekintető lesz az, az, az interneten aznak a konzultációnak az eredménye válaszok formájában, amelyet a bizottsággal folytat. Ez beépíthető lesz a szövegbe, ilyen módon, Mári Teréza zárásként. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon gyorsan. Ha jól értettem a hozzászólásokból, nagyon nehéz lesz nagyon nehéz lesz egyességre jutni abban, hogy melyek ezek a iparága. Pontosan ez, amikor azt mondjuk, hogy kulturális és kreatív iparág, az mit fed le. De ahogy vélem, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő módon rugalmasan kezeljük ezt a kérdést, annak érdekében, hogy megfelelő támogatást tudjunk adni, és hogy felszabadítsuk ezt a potenciált mert egy új társadalomról van szó, és ebben az új digitális társadalomban új módszereket kell alkalmazni. Nagyon szépen köszönöm. Han úrnak van még kérdése? Vagy nincs? A következő. Mindenki, mi történik? Kelly, Hanu mindenki előre szalad. Mindjárt jön a következő téma. Köszönöm, Mari Teréz. Még egyszer. Az a célunk, hogy az Európa Bizottságnak adjunk ösztönzőket, ezt szerintem ezt a feladatokat elláttuk, januárban izgalommal várjuk a fejleményeket. EU stratégia a roma integráció tekintetében. Hannu, Finországból önöknél hány roma él? Nem sok gondolom Finnországban, de őnél a szó. Köszönöm a szót. Öt 6000 roma él Finnországban, hogy megválaszolja. Eli 5-6 roma people, Románia löytyy Suomesta. Igen. Nos, nagyon sokan, annak ellenére, hogy nem egy jelentős roma lakosság van Finország, de azért vannak 6000-en. Legalább vannak. Ez olyan, mint a... van täältä Kaikkea hyvää teille. Ja, anyatalapok, legalább annyian vannak Finnországban. Nos, ez az első üzenet. Önök tudják jól, hogy mindenkit a Kulturális Bizottságban szeretne többet tudni erről, és elolvastuk a különböző jelentéseket. Én többször is elolvastam. Különböző elemeket. több elemet szeretnék kiemelni. Nagyon szépen köszönöm az árnyék jelentéstévőknek a hozzájárulásukat. Amikor a romák stratégiájáról szóltunk, az volt a benyomás, hogy egy kicsit félre De járok a Lívia, a kollégánk egy nagyon széles körű eszmecserét indított és szervezett meg ebben a témában a romák integrációjának stratégiáját taglaló mm, párbeszéd nagyon fontos volt. Amennyiben mi integrálni szeretnénk a romákat, akkor ez mindenképpen az oktatáson keresztül kell elérni. A mikor az oktatásban, az oktatásról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy megfelelő lehetőséget kell biztosítani mindenkinek. Mindenkinek joga van a minőségi oktatásra beszélhetünk az emberi jogok védelméről és több, és más dolgokról, de hogyha tényleg egyenlő esélyeket szeretnénk biztosítani mindenki számára, akkor mindenképpen a oktatással kell kezdeni, és ezzel ezben kell többet tenni a romák esetében is, és nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek esetén is. Tehát ezzel tudunk biztosítani a romáknak egy jobb, megfelelő ö, jövőt. És úgy gondolom, hogy a parlamentben nagyon sokan tudunk tenni annak érdekében, hogy ö, ezeket a problémákat kezeljünk, amelyek a roma lakosságot érinték, a szegregációt, és a hátrányos helyzetet. Ami az iskolákat illeti, nagyon kevés róma jár iskolában, nagyon rossz a az iskolai struktúra. Nagyon sok ok van ennek a hátterében, de a felnőttek nem mindig vannak tudatában annak, hogy mennyire fontos az iskola. A roma szülők nem tudják, hogy mennyire fontos az iskola a gyermekek számára. Számukra nagyon sokkal fontosabb, hogy átadják a gyermekeknek a saját roma kultúrájukat a gyerekeknek, és nem fontos nekik, hogy elküldik a gyerekeket iskolába. Ez a téma aztán nagyon szorosan összefügg a szegénységgel. a szegénység miatt az alapvető kérdésekkel kell foglalkozniunk, és emiatt háttérbe szorul az iskola. A, a különböző országokban a, a, a roma a, a romák azt mondják, hogy szegregálják őket, diszkriminálják őket mi itt a legjobb gondolatokat fejthetjük ki, és csodálatos rendeleteket dolgozhatunk ki, de meg kell nézni, hogy nincs egy negatív hozzáállás ezzel szemben, a közösséggel szemben. És ezért mondom én azt, hogy szükségünk van a viselkedésünkben egy változása a társadalom viselkedésében. Figyelembe kell venni, és tudomásul kell venni, hogy minden egyes egyénnek ugyanolyan joga van ahhoz, hogy az esélyt megkapja az élethez elnök úr tudja nagyon jól, hogy nem fogom nem szeretnék tovább mondani erről, mert meg szeretem inkább hallgatni az önök véleményét. Önök mindannyian tudnak olvasni, mindannyian tudnak írni, és mindannyian a, jele, a modosítóit el fogom olvasni. Engem se olvasom félre, az én gesztusaimat se. Nem így gondoltam, és nem is úgy csináltam. Something else which should lehet, hogy másra gondoltam éppen akkor, és ezt értette félre. So, Herr Scuria, Marco. <clears throat> Nos, Értek egyet Takula kollégával, amikor azt mondja, hogy mennyire fontos az iskola és a kultúra szerepe a, a rom a lakosság integráció szempontjából. Örülök annak, hogy a társadalmainkban vannak e, van, jogegyenlőség van, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jogellenőséget előmozdítjuk, és e, ezt a gyakorlatba ültessük hogyha vannak jogok, akkor vannak kötelezettségek is. Ez azt jelenti, hogy a mi kötelezettségünk az, hogy törődjünk az iskolázottsággal, annak érdekében, hogy mindenki megtanulja mindent, amire szükség van annak érdekében, hogy integrálódjon a társadalomba. Hogyha valaki nem tud olvasni és nem tud tanulni, akkor nagyon nehezen fog aktív részese lenni a társadalomnak. Emiatt egyes adatok, amiket az előbb említettünk, eh, igazak. Minden országban úgy gondolom nagyon nehéz iskolába járatni a, a roma, roma gyerekeket, és nem azért, mert nincs erre forrás. Ma délelőtt egy másik eh, szakbizottságban, a regi szakbizottságban, ott eh, szó volt arról, hogy nagyon sok forrás áll rendelkezésre, de nagyon rosszul vannak elköltve nagyon sokszor. Nos, ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Én nem csak a kulturális vetületet és az iskolázottságot venném figyelembe, hanem például a sportot is integráló tényezőként lehet figyelembe venni. Az önkéntesek munkáját is ki lehetne használni, a különböző közösségek közti kapcsolatot erősítve. És egy másik nagyon fontos tényező az integrációban, és a romák ezt hangsúlyozzák, a megfelelően stabil ház, a lakhatás, mert ezáltal jobban tudnak más emberekkel, más közösségekbe is beépülni. Köszönöm szépen! Și eu vreau să încep prin a fi de acord cu raportorul ki szeretném fejteni az egyetértésemet a jelentéssel. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy az oktatás a legjobb módja annak, hogy a romák közösséget integráljuk. Ugyanakkor vannak kérdések, amelyeket nyíltan kell eh, megemlíteni. Látjuk, hogy mennyire nehéz iskolába járatni a gyermekeket, eh, amennyiben az iskolába járnak, attól félnek, hogy el fogják veszíteni a hagyományaikat. Ezek a gyermekek, amikor elkezdenek iskolába járni másokkal, már nem fogják tiszteletben tartani a cigány szabályokat és hagyományokat. Náluk van egy saját jog, egy saját, egy saját szabályok vannak, amelyek irányítják az életüket, ők nem mindig is nem ismerik el az államot, az államnak a törvényeit, amelyekben élnek a roma közösség miatt nem fogadja el az állam tekintélyét, és nem törödik a határokkal sem. Vannak saját határ, saját szabályaik, saját törvényeik. Számomra a legnehezebb, legkeményebb probléma az az, hogy a szülők nem a nem tartják fontosnak az isko- a gyerekek iskolába járatását. A szülők nem küldik el iskolába a gyerekeket. Tehát, hogyha egy gyermekek képzését elősegítő programot akarunk elindítani, akkor mindenképpen a szülők képzését, a szülők is be kell vonni ebben a programban, annak érdekében, hogy a gyerekek járjanak iskolába. Úgy vélem, hogy az európai programok, amelyek a romák, romákat érintik, azok mind képzésről szólnak. A De ugyanakkor azt tudjuk nagyon jól, hogy a roma gyerekek átlagban csak 5 évig járnak iskolába. Nagyon fontos lenne, hogy a romákat megpróbáljuk bevonni a kreatív iparágakba, mert nagyon nagy kreatív potencialitással rendelkeznek, be lehet őket vonni a művészeti ágakban annak érdekében, hogy ki tudjanak törni ezekből a nagyon zárkozott közösségekből, amelyben élnek, és jobban részesei legyenek a társadalomnak. Ezáltal jobban tudnának alkalmazkodni a nemzeti, alkalmazkodni a nemzeti szabályokhoz és törvényekhez. Ugyanakkor Zárásként azt szeretem elmondani, hogy figyelembe kell venni a tagállamoknak a jellegzetességeit, és tekint figyelembe kell venni, hogy a, Róma közösségén belül is nagyon eltérő közösségek vannak. Úgy gondolom, hogy amikor a romákról beszélünk, rugalmasan kell kezelni a kérdést, mert minden egyes közösségnek a sajátos jellegzetességeit kell figyelembe venni. Köszönöm, Rita Rez. Köszönöm, elnök asszony. Nem akarom újra felelevíteni, hogy mennyire fontos az oktatás. Annyi Katalin említette azt, hogy mm, a szülők nem akarják iskolába járatni a gyerekeket, ez megfelelő kult megfelelő módon kell tehát kihangsúlyozni a, a roma kultúrát, a roma a kultúrának a fontosságát. Az utóbbi időkben nagyon negatív kép alakult ki a romákról, Például az én országomban nyáron rendkívül negatív képet festettek a, a, köz, erről a népcsoportról. Barbariában. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kiaknázzuk ennek a népcsoportnak a képességeit kulturális, művészeti szempontból. Nagyon fontos, hogy be hogy azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, az oktatás, illetve a munka, a munkához való hozzáférésen, azokat jobban kiaknázzunk. Báró kollégám. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én Magyarországról érkeztem, és járok a Lívia magyar képviselő. Magyarország nagyon büszke arra, hogy ilyen képviselői vannak, akik ilyen sokat dolgoztak azért, hogy uniós roma stratégia megszülessen, és minden magyar képviselő nagyban segíti a Lévia munkáját, hiszen az elkövetkezendő hat hónapban a magyar elnökség alatt ezt a stratégiát fel szeretnénk gyorsítani, illetve adott esetben uniós dokumentumot szeretnénk elfogadni. Nálunk 600 ezer roma van, Finnországban 6 ezer. Én négy évig voltam egyébként egy olyan önkormányzati vezető, ahol ahol eh, többek között kisebbségi ügyekkel is foglalkoztam, és eh, voltam kint roma telepen, sőt a szülővárosomban is van roma telep, így eh, a romáknak különböző kategóriáit ismertem meg. Azokat az abszolút mély szegénységben élő romákat, akiknek a házukban adott esetben nincs villany vagy víz, és azokat a romákat, akik egyébként olyan iparágakban dolgoznak, hogy eh, az Európai Uniós képviselőtársaim nincsenek olyan egzisztenciális körülmények között, mint például ezek a családok. Nagyon nagy különbségek vannak romák és romák között, országok szerint is, és országokon belül is, attól függően, hogy hol laknak, illetve hogy milyen kulturális és milyen szociális körülmények között élnek. Épp ezért nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy eh, az integráció szempontjából az oktatás és a kultúra mellett a gazdasági vetületet mindenféleképpen nagyon nagy figyelemmel kell kísérni, hiszen eh, abban a roma családban, ahol a gyermekek éheznek, ott nem biztos, hogy éppen eh, magas szintű kultúrára van igény. Ott, ahol egyébként nincsenek meg az alapvető, köz, alapvető közmű szolgáltatások, Eh, Romániában, Bulgáriában, Magyarországon nagyon sok ilyen roma család van. Ott nem biztos, hogy mondjuk a sport az elsődleges szempont a, a romák integráció szempontjából. Ezért ez egyfajta tyúk meg a tojás kérdése, tehát az oktatási és kulturális vetletet mindig egyfajta gazdasági vetlettel kell összehasonlítani, és ebben a tekintetben kell az egész kérdéskört megtárgyalni. Az, hogy nem ismerik el az állami tekintét, illetve az állami joghatóságot a romák, abban én egy kicsit vitatkoznék, hiszen ebben például Magyarországon nagyon sok pozitív tapasztalat is van. Azonban tény is való, hogy a kialakult negatív kép, illetve az, hogy a romák ezekből a helyzetekből ki tudjanak törni, ahhoz államigazgatási aktusok kellenek. És ehhez viszont politikai válasz is szükségeltetik, és itt hívom fel az igen tisztelt bizottságnak és igen tisztelt képviselőtársaimnak a figyelmét. A politikai válasz az Európai Parlamenttől, amely egy politikailag választott testület, nagyon-nagyon fontos, hiszen szélső jobboldali pártok építenek politikai kampányokat a romák elleni eh, különböző akciókra. Eh, igazándiból ez az, amit egyébként az uniós roma stratégiának többek között meg kellene akadályoznia, hiszen attól még, hogy valaki politikus, attól még nem engedheti meg magának a butaság jogát. Tehát e, az a kérésem, hogy az oktatási és kulturális vetletet mindenféleképpen azért nagyon fontos gazdasági szempontok mérlegelésével is e, gondolja végig a tisztelt bizottság. És kérem, hogy támogassak járók a Líviát ebben az úttörő munkában, hiszen nagyon nagy feladatot lát el. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A megfelelő módosítókat beterjesztheti az anyagba, ugyanakkor Hanu anyaga csak angolul van meg, december 8-án viszont minden nyelven beterjesztése kerül, és akkor pontosan tudják majd, hogy mire vonatkozóan terjesztenek be a javaslatokat majd. Verzser asszony. Elnézést kérek hogy Takula úrtól, hogy nem érkeztem időben, és nem hallottam az ő bevezetőjét, de meghallgattam a további hozzászólást, illetve tegnap is bevezett ezt a témát. Szeretném, hogy bizonyos dolgokra odafigyeljünk a melyekre hallottam. Nagyon sokszor ugyanazokat a sztereotípiákat említünk a roma közösség tekintetében. Olyan sémákat dolgozunk ki, amelyek egységesek, és nem mindig alkalmazkodnak az igényekhez. Nagyon sokszor például közössé büntetést alkalmazunk a különböző országokban, amikor egyes egyének, egy adott közösségnek valamilyen szabálysértést követnek el. E, arra kell figyelni. Oda kell figyelni a kulturális sokszínűségre. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk másoknak a gondolkodását és életformáját. Én úgy gondolom, hogy nem szabad az integrációt összekeverni az asszimilációval. Egy másik dolog, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy meg kell nézni, milyen jelenleg a roma közösség valósága. Az a helyzet jelenleg, hogy a lakosság jelentős, a romai lakosság jelentős része már nem vándorló életmódot folytat. Ez azt jelenti, hogy jár hatnak a gyerekek iskolában. Rengeteg nagyon pozitív tapasztalat van, amelyik arra mutat, hogy a roma gyerekek járhatnak iskolába, és szívesen is járnak, amennyiben megfelelő ösztönzést kapnak meg kellene nézni, hogy milyen diszkriminációknak vannak kitéve azokban a térségekben, ahol nem járnak iskolába. Romániában tapasztaltam, amikor beszéltem romániai romákkal, akik Róma és Franciaország között utaztak folyamatosan, azért mentek Franciaországba, mert lehetővé tegyék, hogy a gyermekek iskolába járjanak, ugyanis Romániában ki voltak téve különböző mm, sérelmeknek az iskolában, és diszkriminációnak a, mm, eh, diszkriminációt szenvedtek el. Tehát, úgy gondolom, hogy nagyon nagy teret kell szentelnünk az eszmecserénk során a bevált gyakorlatoknak, annak érdekében, hogy elkerüljük a sztereotípiákat. Köszönöm. Ehm, e Nos, nagyon nagyra tartom ezt a jelentést. Az első javaslatom az az, hogy lehetne jobban jobb, több példát mutatni és kezdeni tanulmányozni az iskola integrációnak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a sztereotípiákat elkerüljük, és jobban össze tudjuk hasonlítani a jó praktikákat, a jó gyakorlatokat. Egyetértek Bentren asszonynal, amikor azt mondja, hogy jelenleg a romák már nem annyira vándorló népcsoportok, mint ahogy korábban volt. Nagyon sokszor úgy gondoljuk a, nom, a romákra, mint nomád népre, de nagyon sokszor látjuk, hogy letelepednének, letelepednének azért, mert menekülnek más országokban. Meg kell nézni tehát, hogy milyen tapasztalatok vannak, milyen esetek vannak, meg kell nézni, hogy megfelelő módon lássuk el a menekült romákat, annak érdekében, hogy megfelelő képzést kapjanak akkor is, amikor átmeneti jelleggel vannak elszállásolva táborokban. És úgy gondolom, hogy innentől ke, innen kiindulva megfelelő módon kellene őket integrálni. Úgy vélem, hogy családokkal együtt kell dolgozni. Egyetértek, amikor Evan azt mondta, hogy igen, a családokat be kell vonni. Én magam is tapasztaltam, hogy a családok kértek tőlünk, hogy segítsünk nekik annak érdekében, hogy járassák a gyerekeket iskolába. De a probléma gazdasági típusú volt. Nagyon oda kell figyelni erre, nem úgy gondolom, hogy az megfelelő ösztönzők kidolgozása nagyon fontos annak érdekében, hogy ne csak a kötelező iskolai éveket érjék el, hanem azon túl is járjanak iskolába. Köszönöm szépen. Hanunak adom meg az árszót. Mondottad, totta, a meidän muistaa se, että... Igen, igaz, hogy figyelembe kell vennünk, hogy ez csak az EU stratégia egy apró eleme, a roma felzárkóztatás. Itt most csak a kulturális és oktatási kérdésekre koncentrálunk, de hamarosan egy széles körű roma vitába fogunk kezdeni, de hogy már többször elmondtam, azok a, a romák helyzete eh, nagyon változó a különböző országokban. Viktor Maháci, eh, aki képviselte a romákat az elmúlt időszakban, jól leírta a romák helyzetét. Például hallottuk magyar helyzetről, vagy a román helyzetről, teljesen más a helyzetük, mint mondjuk Finnországban, ahol nagyon jól integrálódtak. Nekem is vannak roma barátaim az egyetemen, és eh, egészen magas magas pozíciókat töltenek be a romák az egyetemen és máshol is, de aztán, és vannak azok, akik pedig a tradíciókhoz ragaszkodnak. Ez természetesen figyelembe kell venni, és tiszteletbe venni, és senkit től sem hallottam ebben a bizottságban, hogy ezért stigmatizálni kellene őket. Sőt, pont fordítva van a helyzet. A sokszínűség az emberiség igen belül az egy gazdagító tényező. Én általában az európai civilizáció szempontjából közelíteném meg, hiszen a, annyira lehet erős egy társadalom, amilyen erős a leggyengébb lánceme, tehát ugyanazokat megadjuk a szegényeknek és a gazdagabbaknak is, meg kell értetni a szegényekkel is, hogy az ő életük is nagyon értékes, hiszen csak egy életük van, Nem akarok egy szent beszédet tartani önöknek, hogyha túl hosszúra nyújtom magamat, egy liberális demokratától egyébként sem ezt várják el, tehát akkor várom az önök javaslatait, illetve módosító indítványait, nagy örömmel várom ezeket. Akkor megkapják majd 8-án e-mailen a hidegakörös nyelveken a fordításokat, és kérem december 9-én terjesszék be hanú jelentésre vonatkozóan a módosító indítványaikat. Vagy nem? Úgy ez van. Nem, ez aktív öregedés, holnapi témájáról beszélek. Hanu. Tehát december 15-e lesz. Úgy is van az öregedés lesz december 8-án. Mindenki értette tehát? No, akkor mai ülésünket zárom. Akik a koordinátorok ülésén nem vesznek részt, kérem, hogy hagyják el a termet, és akkor a koordinátorokat pedig kérem, hogy maradjanak helyben. Kimarad a szocialisták nevében, Maria, maradsz?